nyelven fogom ezt megtenni. A delegációs, a dege, delegációs szabályjal kapcsolatban nem volt semmilyenféle ellenvetés, 24 órás határidő lejárt, tehát a tegnapi bejelentéssel kapcsolatban nem volt ellenvetés, éppen ezért a 105-ös szabály 6. bekezdése értelmében ezt az ajánlást elfogadjuk a mai ülés jegyzőkönyve mellett fog ez tehát